így itt van. Harmadsorban pedig megpróbálom az ön ö, szavazatát is figyelembe venni, amíg meg nem jön a szavazó cédula, cédula a szavazókártyája. A 0007-es 2012-es írásos nyilatkozat, amelyet Bond, bocsánat, nem Kacsmarek. Und a Hall képviselők nyújtottak be. A képzési munkáról, a képzési területen és az aktív globális állampolgárságon számos aláírás kapott, ezért az ügyrend 123-as cikke alapján a címzettek megkapják, és az ülés elfogadott szövegei között kerül publikálásra. Az aláírók nevét pedig a jegyzőkönyvben tüntetjük fel. Kacsmarek úr kapszót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm az írásos nyilatkozatnak a támogatását. Nagyon fontos ez az esemény, és nagyon jó, hogy támogattuk mindannyian. Köszönöm azoknak a munkáját, akik ebben a kezdeményezésben részt vettek. Kacsmarek. Köszönöm szépen, Kacsmarek úr. A 001 2012-es az európai kézműves iparilag előállított fagylalt napjának bevezetéséről